Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Kezdjük meg az ülést. Először is elnézést a késői kezdésért. Ennek oka, hogy amikor ide értünk, egy előző ülés még itt folyt a teremben. És ugye át is kellett kicsit rendezni a termet a mi ülésünkhöz Ez kellemetlen, hiszen egy bizottsági, szakbizottsági ülésnek időben el kell kezdődnie, és az elfogadhatatlan, hogy a terem ne legyen megfelelően már korábban előkészítve. Kezdjük a napirend elfogadásával. A napirend tervezett mindenkinek a dossziában benne van, nincs ellenvetés, elfogadtuk a napirendet következő változtatásokkal 11-es pont szóbeli kérdés a tanácshoz az EU-Kanada kereskedelmi kapcsolatokra vonatkozóan, ez törlésre kerül. 18-as napi rendi pont. Schlitter szúr jelentés tervezete a kétoldalú beruházási megállapodásokról. Ez átkerül a következő interülésre. április 12-13-ra. A jelentéstevő kérése alapján 31-es globális gazdaságirányítás 16-án délelőttre kerül át, vagyis holnap délelőtt tárgyaljuk ezt. 25-ös napi rendi pont az előadó kérése alapján, Janik Zsadó alapján hasonló sorsra jut. Az elnöki bejelentések előtt javaslom, hogy egy perces néma csenddel emlékezzünk meg a japáni tragédia áldozatairól. Nagyon sok ember áldozatot követelt ez az esemény, és katasztrofális károkat anyagi károkat. Úgyhogy álljunk fel, és szálljunk egy perces megemlékezést az áldozatoknak. Thank you. Köszönöm. Announcements. Bejelentések. Az ülést az interneten keresztül lehet követni, kivéve természetesen a zárt ülést, ami a koordinátori ülés lesz. Tisztelt elnök úr! Visszatérnék az egyes pontra a napirend elfogadása. A Japánban történt katasztrófa miatt nem csak én érzem úgy, hogy a 9-esről és a 10-esről vitázzunk ma. Így azt javasolnám, hogy a 9-es és a 10-es az EU-Japán kereskedelmi kapcsolatokat elhalasszuk. Szerintem nem tudnánk ezekről a kérdésekről most érzemek nélkül beszélni. Tehát a javaslatom, a 9-est és a 10-est vegyük le a mai napirendről. Is understanding? Uh, Kérdezem, hogy a frakciók ezzel egyetértenek-e? David Martin. Uh, of course we have to be... Természetesen. Természetesen. Tudnunk kell, hogy uh, milyen körülmények között vagyunk, de hogyha jól értettem Dániel javaslatát, tehát nem azt javasolja, hogy elhalasszuk, hanem a plenáris napirendjén tartsuk. De úgy, hogy ma vitázzunk, anélkül, hogy ma vitázzunk róla. Tehát a plenárison szó lesz róla, de ma nem lesz vita. Igen? Én is úgy gondolom, hogy jó kompromisszum lenne ez, tehát tartsuk a plenáris napirendjén, a szóbeli kérdés természetesen fel lehet tenni. És ma nem vitázunk a kérdésről, hogyha jól értem. Köszönöm szépen. Akkor a 9 és a 10-est is töröljük a mai napi rendről. Remélem, hogy a frakciók tudnak majd eszmecserét folytatni a szóbeli kérdésről és az állásfoglalásról. Bejelentések? Um. A levelek megtalálhatók a dosszióban, természetesen bárki a titkársághoz fordulhat, amennyiben tisztázni szeretne valamit. Ma nincsen bolgár tolmácsolás, de holnap lesz. Will not available tomorrow morning. Én nem leszek holnap délelőtt itt. Ma rendelkezésükre állok, de holnap nem, délelőtt nem. ami a makro pénzügyi gazdasági támogatást Grúziának illeti. Itt néhány technikai javi javaslatot kell tennem, és az INTA múlt februárban fogadta el ezeket. Ez egy egyszerűsített eljárás módosítók nélkül. De az új tanácsadó eljárás váltja fel a régit, most, hogy új szabályok szerint dolgozunk. A márciusi plenárison kellett volna szavaznunk, azonban elhalasztották, hiszen a Koreper nem tudta március 16-áig megerősíteni a véleményét, ez lett volna a plenárison benyújtandó módosítók határideje. Tehát itt technikai pontosításokról van szó, most nem a tanácsadó eljárást folytatjuk. És az elnöknek meg kell kapni ezt a mandátumot, hogy az INTE nevében tárgyaljon tanácssal. Tehát most a delegációkat kérdezem meg, hogy megkapom ezt a mandátumot. Ellenvetés? Tehát remélem, hogy a tanácsnak sincs kifogása. de felkészülünk. Az utolsó, az AFET eh, bővítési irodája úgy döntött, hogy egy monitoring csoportot eh, állít fel tanácsadói feladatokkal, feladata pedig a tunéziai, egyiptomi és líbiai események vizsgálata lesz. És elsősorban, hogy milyen Európai Uniós segítséget nyújthatnánk a térségnek az európai szomszédsági politikán belül. Az INTA titkárságot az INTA Task Force képviseli, hogy segítsünk a megfigyelő csoportnak. A tagokat már kijelölték, a tagok főleg azok, akik az érintett területek szakértői, ilyen témákkal dolgoznak, és természetesen örömmel várnak adhok tagokat is. Tehát vegyék figyelembe ezt. Ezt az információt. Let's move to item. Térjünk át. De Martin, esetleg ez fontos lehet, amit most említenék. Én úgy gondolom, hogy a szakbizottságunk tagjai nem végezhetik megfelelően a munkájukat. Holnap délután van egy zárt ülésünk, a DG, a DG Trade főigazgatóság igazgatójával. És itt a szabadkereskedelmi megállapodásokról szeretnénk megbeszélni. Jó lenne ezeket áttanulmányozni. Én hétfőn szerettem volna tanulmányozni, de azt mondták, hogy nem lehetséges a szakbizottság titkársága és ön is elnökként rendelkezik ezekkel a dokumentumokkal, a parlamenti képviselők, akik aktívan dolgoznak az anyagon, nem rendelkeznek ezen dokumentumokkal. Ez lehetetlené teszi azt, hogy holnap eljöjjünk az ülésre, és normális kérdéseket tegyünk fel. Itt igazából csak általánosító kérdéseket tehettünk fel, általános válaszokra várva. A Lisszaboni szerződés pedig azt tartalmazza, hogy konkrét kérdéseket is fel lehet tenni. Egyre jobban frusztrál, hogy ennek a szakbizottságnak a tagja vagyok. Well. Mivel itt bizalmas dokumentumokról van szó, a szabályok csak azt engedélyezik, hogy az elnök és az előadók férhessenek hozzá a dokumentumokhoz. Ez van a szabályokban. Hogyha meg akarjuk változtatni a szabályokat, egyetértek vele, de akkor meg kell állapodnunk ebben a tekintetben, tárgyalnunk kell a bizottsággal az új szabályokról. Tehát szerintem adhok alapon nem döntöttünk most ebben a kérdésben, véleményem szerint de felszólítom a frakciók koordinátorait, hogy foglaljanak állást, tegyenek javaslatot, hogyha a bizottsággal hogy a bizottsággal tárgyalva megváltoztast hasonló szabályokat, hogy hozzáférhessünk a ehhez is hasonló dokumentumokhoz. Megjegyzések a frakciók részéről. David? Köszönöm, elnök úr. Tudom, hogy ilyenek a szabályok, és a körülményekre utaltam, nem önre és a titkárságra. Hát szerintem a koordinátoroknak mindenképpen beszélni kell arról, hogy hogy lehet megváltoztatni a szabályokat. Nem rég beszéltem egy amerikai kongresszusi képviselővel, és minden kongresszusi képviselő hozzáférhet az ilyen jellegű dokumentumokhoz, nem csak azok, akik foglalkoznak az ügyel, sőt, NGO-knak kiadhatják a dokumentumokat, és mi képviselők nem is láthatjuk ezeket a dokumentumokat. Jó lehetőség arra, hogy foglalkozunk a témával. Nem tudnék azt hiszem jobban egyetérteni önnel. De a Lisszaboni szerződésben ezek a szabályok gondoskodnunk kell a szabályok megváltoztatásról, de szabályok szerint dolgozunk a parlamentben, és inkább tartsuk be a szabályokat, mint hogy megszegjük őket. Oui, monsieur le président, moi je voudrais... Köszönöm, elnök úr. David Martin uh, mellett szeretnék szólni. Tényleg kellene egy hatékony uh, lehetőség a viták lefolytatására, ahhoz a parlament képviselőinek, nem tudom, hogy másokra ki kellene ezt terjeszteni, de mindenképpen hozzá kellene férni ezekhez a dokumentumokhoz, mert eléggé borzasztónak tartom azt, hogy várjuk a főigazgatóságot. Jó, hát nyilván tudunk válaszolni, de tényleg Teljesen jogos az, amit David Martin mondott. Köszönöm. Hadd mondjam azt, hogy ez egy vitára kell, hogy kerüljön, egyetértek vele, esetleg a koordinátor ülésre tudjuk tenni majd ezt a vitát, a szabályokat akkor esetleg módosítani tudjuk. A szabályok azért vannak, hogy betartsuk, de módosítani lehet őket. Tisztelt elnök úr, a javaslatom az lenne, hogy a koordinátorok megbeszélik ezt a kérdést, azonban az ülés dokumentumokhoz való hozzáférésről már többször beszéltünk a koordinátorok körében. Igazából két szív üt a melkasomban a kérdés tárgyalása során. Egyrészt támogatom Martin kollégát, abban, hogy az Európai Parlament minden tagja, de főleg az érintett bizottság tagjai hozzáférhessenek a dokumentumokhoz. Másrészt viszont az éremnek két oldala van. Én is informálódtam az Egyesült Államok beli helyzetről, és a kongresszusban van egy olyan szabály, amely nálunk nincs itt a parlamentben. Ez pedig arról szól, hogy mi a helyzet akkor, amennyiben a kongresszusi képviselők a bizalmassági szabályok ellen vétenek. Tehát éppen ezért kétélő a dolog. Tehát a nem nyilvános dokumentumok esetében, amelyeket a bizottság átküldött nálunk, előfordult, hogy idéztek nyilvánosan. De szerintem hogyha megnyitjuk ezeket a bizalmas adatokat, akkor a parlament elnökség gondolkozzon el azon, hogyha valaki megsérti a szabályokat, hogyha a frakcióból vagy valahonnan kiszivárognak az információk, és nem tartják magukat a szabályokhoz, akkor nézzük meg, hogy milyen következménye legyen ennek. A tapasztalataink alapján gondolkozzunk el azon is, hogy mi van akkor, hogyha a kollégák nem tartják magukat a szabályokhoz. Okay, Jó, Köszönöm, elnök úr, rövid leszek. Tavas támogatom Kaspari kolléga javaslatát. David Martinnak igaza van, és a koordinátorok ülésén mindenképpen eh, tárgyalnunk kell erről, hiszen David Martin kollégámnak igazat adok. Right. Jó, csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy egy oldalulag nem lehet változtatni a szabályokon, és ö, sajnos ö, bizonyos mértékig ö, meggyengült a pozíciónk, ö, amióta eltelt néhány hét. Akkor nézzük a hármas napi rendi pontot. A koordinátorok ülésének jegyzőkönyve, március harmadika. és remélhetőleg az ülés végéig ö, elfogadottnak tudjuk tekinteni, ha csak nem tiltakozik valaki. Négyes pont. Az EU és Irak közötti partnerség és együttműködési megállapodás. Az AFET a e felelős szakbizottság. Mi Emilio Menendez személyében a vélemény előadóját tisztelhetjük, és a véleménytervezetet tekintjük át a mai napon. A dossziéjukban megtalálható ez is. Ahogy önök is tudják, a partnerségi és együttműködési megállapodás fontos kereskedelmi fejezetet tartalmaz, nem preferenciálisat, egy vitás kérdések megoldására vonatkozó mechanizmussal együtt. Úgyhogy a politika minden területére kiterjednek ezek a kereskedelmi megállapodások. Úgyhogy finoman fogalmazva csalódott vagyok, hogy a felelős szakbizottság úgy döntött, hogy olyan cikket vesz bele, a 110-est, amely minden egyes együttműködést kizár az Intával az állásfoglalásban. Ez pedig azt jelenti, hogy az INTA, vagyis a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság nem tudja véleményét elmondani a partnerség és együttműködési megállapodásról, pedig előadónk Emilio Medendez fogja elkészíteni a véleményt. Ez jó indoka lenne pedig. Ami a vegyes megállapodásokat illeti, aminek jelentős a kereskedelmi jellege, ebben a hónapban még készülőben vannak. És tekintettel arra, hogy ezek fontos kereskedelmi jelleget töltöttek, nagyon remélem, hogy együttműködő megközelítést remélhetünk majd a felelős szakbizottságtól. amely a politikai aspektusaiért felelős ezen megalapodásoknak. Úgyhogy ezzel át is adnám a szót Emilio Menendeznek. Emilio! Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. mivel azzal kezdte, amivel kezdte, azt szeretném mondani, hogy tökéletesen egyetértek azzal, amit a bevezetőjében elmondott. Úgyhogy semmi értelme, hogy én részletezzem ezt, ugyanis maximálisan egyetértek azzal, amit mondott. Ha megengedi, a következő dolgokat szeretném elmondani. Egy perces néma csenddel tisztelektünk Japán előtt. Úgyhogy talán jó lenne, hogyha ezt az egyperces néma csendet ö, arra is szánnánk, hogy valami másra emlékezzünk, ö, ö, nevezetesen az EU ö, szégyenletes viselkedésére, hogy ö, nem alkalmazta a védelmi doktrínát, és nem vetett véget az észak-afrikai tömeges gyilkosságoknak. Szerintem ez tényleg szégyenletes, hogy így jártunk el. Az ENSZ állásfoglalása, az ajánlása, az ENSZ biztonsági tanácsa is azt gondolja, hogy felelősséggel tartozunk a védelemért. Persze nem igazán tudunk tenni semmit annak érdekében, ami történt, de hát itt az emberi méltóságról van szó, és úgy érzem, hogy ez fontos volt, hogy ezt elmondjam. Nos, azon okoknál fogva, amit ön is mondott, a javaslata kapcsolatban sok minden mondani valóm nincs. El kell mondanom, hogy a bizottságnak a felelős bizottsághoz kell fordulnia, az AFET-hez, és emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy ennél több mint egy okunk is van erre kereskedelmi szempontból, ahogyan ön is elmondta, van rá okunk, aztán külkereskedelmi vagy külkapcsolati okoknál fogva. Igen, és szükség van a támogatottságra, főleg annak tükrében, ami Észak-Afrikában történik. Mert hogyha a politika és a kereskedelmi helyzetet meg tudjuk erősíteni és szilárdítani Észak-Afrikában, és ugye ez lesz, hogyha Egyiptom és Tunézia teljes mértékben demokratizálódik, remélhetőleg ez fog történni, tehát mindezen okoknál fogva mi és az AFET úgy gondoljuk, hogy Irak demokratikusan megerősödik, és a partnerség és együttműködési megállapodás elfogadásra kerül. Mint ahogy mindannyian tudjuk, a partnerségi és együttműködési megállapodásnak jelentős kereskedelmi aspektusa van. Úgy gondolom, hogy tekintettel a jelenlegi körülményekre ennyit szeretnék mondani. Köszönöm szépen, elnök. Kérdés, megjegyzés, van-e a szakbizottság más tagjai részéről? Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Tökéletesen egyetértek a jelentés rendkívül fontos témájával, és úgy gondolom, hogy az Európai Unió egyik fontos felelősségi köre, hogy aktívan lépjen föl, és segítsen ennek az ország, ezeknek az országoknak a gazdasági struktúrájának létrehozásában. Itt Irakra gondolok. De el szeretném mondani, hogy ez nem preferenciális kereskedelmi megállapodás, és a beruházások és a közbeszerzések terén fontos elemeket tartalmaz. Ami a kereskedelmi kapcsolatokat illeti, az egyetlen hatékony intézkedés ez lehet, hogy Iraknak segítsünk, hogy ástruktúrálja gazdaságát. Azt szeretném tehát mondani, hogy nem csak az európai szempontból fontos versenyképességre kell gondolnunk itt, hanem arra is, hogy mit adhatunk az irákiaknak, hogy aktív partnerei legyenek az Európai Uniónak a bilaterális kapcsolatokon belül. Úgy gondolom, a bizottságot ösztönöznünk kell arra, hogy arra gondoljon elsősorban, hogy az Európai Unió mitel járulhat hozzá ehhez, és valamilyen jellegű módosító indítványt kellene megfogalmazni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A néppárt következik. Köszönöm, elnök úr. Egy megjegyzésem lenne csak kollégám hozzászólásához, személyes jelleggel. Csatlakoznék ahhoz, amit elmondott. Sajnálatosnak tartom, az Európai Unió hozzáállását, ahogyan a múlt héten eljárt, először is Irak teljesen szimbolikus ország, és a Lisszaboni szerződésben azt mondtuk, hogy az Európai Unió politikai szerepet fog felvállalni, és hogy mindazok után, ami Tunéziában és Egyiptomban történt, és ugye a hét végén Egyiptomban is voltunk. Én is része vagyok ennek a delegációnak. Szerintem nagyon rossz jelzést közvetítünk ebbe a régióba, és tekintettel az eddig lefolyt eseményekre. Talán Líbiában felmerül annak a lehetősége is, hogy mészárlásra kerül sor még a hétvége előtt. Úgyhogy csatlakoznék kollégámhoz, szomorú, hogy nem látjuk azt, hogy várik és bátran fellépne. Мартин Казак, Алде. Благодаря, господин председател. Аз също се присъединявам към преобладаващото становище на нашата... Csatlakoznék azokhoz a kollégákhoz, akik eddig hozzászóltak. Valójában nem megfelelő az Európai Unió reakciója az észak-afrikai eseményekre. Úgy gondolom, hogy uniós szinten nem voltunk képesek döntést hozni, meghozni a szükséges döntéseket. Más geopolitikai hatalmak, mint például az Egyesült Államok, megtették ezt. Nagyon sajnálatos ez, pedig a Lisszaboni szerződés megfelelő lehetőséget biztosítan erre, úgyhogy e- ezért csatlakoznék az előttem szólókhoz. Ami pedig az eljárási kérdést illeti, és az erre vonatkozó javaslatot elnök úr, véleményem szerint a koordinátorok ülésén beszélni kell erről, hiszen hagyományá vált, hogy a szakbizottságunkat semmibe veszi a többi szakbizottság. nem veszik figyelembe, hogy milyen illetékességünk van. Brutálisan beavatkoznak a mi illetékességi területünkbe más bizottságok, elfogadnak olyan jelentéseket, amelyek a mi témánkhoz tartoznak. Olyan témákat illetnek, amelyekkel mi foglalkozunk, a mi szakbizottságunk. És ez ellentmondásos a mi szakbizottságunk szándékaival, főleg, hogyha ez plenárisan történik. Elnök úr, ezt a témát mindenképpen föl kell, hogy vesse az elnökök konferenciáján, a bizottsági elnökök konferenciáján, mert nehezen férünk hozzá a dokumentumokhoz, és itt is, a parlamentben is ugyanez a probléma merül fel a munkánk során. Köszönöm. Igen. Teljesen egyetértek ebben. Én személy szerint kezdeményezést fogok arra tenni, hogy tisztázzuk ezt a jogi helyzetet az illetékesség tekintetében, szakbizottsági illetékességünkre vonatkozóan. A megállapodásban van a dokumentumban, a dossziéban, Kereskedelmi és befektetési vagy beruházási megalapodás a címe, és a 8-astól a 80-asig tart ennek a tárgyalása. 72 cikk az összesen 120-ból, beleértve az általános transverzális cikkeket, tehát ilyen sok foglalkozik a kereskedelemmel. Ez azt jelenti, hogy a lényegi cikkek 80%-a ebben a megállapodásban kereskedelmi, tiszta kereskedelmi és külföldi befektetési témák. Ez a mi szakbizottságunknak a témája. Ez benne van a címben is. És ez az eljárás, a parlament eljárási szabályzatában is szerepel, hogy hozzánk tartozik. A témával a koordinátori ülésen is fogunk foglalkozni ma. Ramsdorf. Ramsdorf képviselője szó. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Nem vagyok szakértője az iráki kérdéseknek de el kell, hogy mondjam, hogy Iráknak Iraknak hatalmas kereskedelmi potenciálja van, összehasonlítva más arab országokkal. Úgyhogy ezt nem is tudjuk túlbecsülni. A tapasztalatom alapján azt tudom, hogy az iraki gazdaság az infrastruktúra területén nem jól teljesít, a vasúti hálózat nagyon rossz állapotban van, és sok vasútvonal e, teljesen tönkrement. Úgyhogy ezen a területen hatalmas lehetőségek vannak az európai gyártók, európai szállítók számára. Hasonlóan hatalmas lehetőség van a folyami szállítás területén is. Van két jelentős folyó, amelyeket Saddam Hussein idei nem használtak, hiszen ott elnöki paloták voltak a folyó, folyó partján, a két központi folyó partjain. Hasonlóan a, nemze- a természetes erőforrásokat is kevéssé használja a kírak. Egyedülálló készletei vannak bizonyos ásványokból. Ugyanakkor üveget importálnak máshonnan. és így más országokba exportálni is lenne lehetőségük saját források alapján. Az üveggyárak nincsenek jelen Irakban. Más gyárak is eh, a múltban beindultak, de még nem is építették meg, nem zárták le a megépítésüket. Például egy eh, traktorgyár amit csak félig építettek meg, kerámiagyár Ramadában olyan gyárakról van szó, amelyek akár exportálni is tudnának. Hogyha belemegyünk a részletekbe, ha megnézzük az ipari lehetőségeket Irakban, és Irak ipari lehetőségeit vizsgáljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy a számozott lista, ami a dossziénkben található, nem elégséges. Más lehetőségeket kell keresni, amelyeket ki lehet fejleszteni. Thank you. Köszönöm. Az előadó Emilio szeretne végső megjegyzésekkel élni? Muy brevemente, presidente. Persze, nagyon röviden, elnök úr. Egyszerűen csak annyit szeretnék mondani, hogy köszönet Kászák úrnak és Szájfi asszonynak, hogy egyetértenek velem, ez nagy megbecsülés a számomra, és szívesen hallgattam az önök megjegyzéseit. Hasonló köszönet Scholz kollégának, és nagy figyelemmel hallgattam a javaslatokat, és a Lánzdorf úr megjegyzéseit is, aki nagyon érdekes megjegyzéseket tett. Úgyhogy még egyszer köszönet, köszönöm elnök úr, elnök. Akkor hallgassuk meg a bizottságot. De la Rossier úr. Önél szó. Köszönöm, elnök úr. Két megjegyzéssel szeretnék reagálni arra, ami elhangzott az együttműködéssel kapcsolatban van egy rész, ami az iraki együttműködéssel foglalkozik, és ahol szerepel az Európai Unió támogatása egy sor területen. A megállapodás végrehajtása keretei között. Úgyhogy ez szerepel a megállapodásban. Egyébként meg hogyan is tárgyaltuk ezt a megállapodást? Természetesen ez a megállapodás nem tud választ adni a 2011-es kihívásokra. 2008-2009-ben folytak a tárgyalások, és figyelembe kellett vennünk a megállapodásban, hogy rendkívüli nehézségekkel állnak szemben az irakiak, a kormányzás, a közigazgatás tekintetében, és nehezen tudták folytatni a tárgyalásokat is. Ezért, amennyire lehetett, leegyszerűsítettük a megállapodást. Pontosan ennek a helyzetnek megfelelően, hiszen az irakiaknak nagyon gyenge volt a közigazgatási, az adminisztrációs kapacitásuk, nem voltak ilyen törvényeik, nem volt szabály a vámokra vonatkozóan, a szellemi tulajdonjog védelmére vonatkozóan. Ezért a megállapodást illesztettük az iraki helyzethez. De ma már egész más a helyzet, és nem a mai kívásokra tud választani ez a megállapodás. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Módosító indítványok benyújtási határideje. Március 18 dél. Bizottsági szavazás. Április 12-13-ai ülésem. Ötös napi rendi pont következik. Egyesült Nemzetek lőfegyverekről szóló jegyzőkönyve tizedik cikkének végrehajtása, lőfegyverek, lőfegyverdarabok, alkotóelemeik és lőszerei kiviteli engedélyezési, behozatal és tranzit szabályai. Előadom Salvatore Jacolino, néppárti képviselő. Most eszmecserejét folytatunk a módosító indítványokról. A módosítókat a szakbizottság tagjai és a Líbe bizottság nyújtották be. A Líbe bizottság véleménye járult hozzá a jelentésünk elkészítéséhez. Salvatore Iacolino, öné a szó. Itt vagyok, elnök úr. Elnök, pont velem szemben, azért nem találtam. Rossz helyen kerestem. Köszönöm. Már uh, folytattunk megbeszélést erről a témáról a múltban, szeptemberben, októberben. Viszont ez az első olyan megbeszélés, ahol már a módosító indítványokkal foglalkozunk, és természetesen az alapszöveggel is, ahogy elhangzott, az ENSZ lőfegyverekről szóló jelzőkönyve tizedik cikkéről szól a jelentés, valamint az behozatali és tranzit szabályok és engedélyezési szabályokról. Összesen 67 módosító indítvány nyújtottak be az Interben, ahogy elnök úr is mondta, ehhez még a Libe bizottság is készített egy véleményt. A Libe vélemény 33 módosító indítvány tartalmazott. A Libes módosító indítványok nagy része több saját szakbizottsági módosítóban is szerepel. Általánosságban azt mondanám, hogy kétféle módosítóindítványt nyújtottak be. Az egyik típus, aminek az a szándéka, hogy erősítsük meg az egyszerűsítési eljárást, és még inkább kacsosítsuk a kérdéses kategóriákra a szabályokat. Nagyszámú nagy szám, nagyon sok kolléga nyújtott be ilyen értelmű módosítóindítványt. indítványt. A másik csoportja a módosítóknak, amely növelni kíván egy másik aspektust, a biztonsági aspektust. Egyébként pedig eh, a LIBE bizottság eh, elsősorban ezekkel a témákkal foglalkozott. A, hogy eh, rövid legyek, Mindkét kategóriával fogok foglalkozni a módosítanítványok tekintetében, és most kiindulnék a kettes cikkből, ami a definíciókkal foglalkozik. Ezzel kapcsolatban néhány módosító indítványt nyújtottak be. Jó magam is a szakbizottság javaslat alapján felosztottam a lényegi részeket és elemeket, ennek a módosító indítványnak a lényege az, hogy pontosítjuk a rendszert, és hogy koherens legyen a protokollal is, valamint az érvényes európai jogalkotással is ebben a témában. Elsősorban 2008-as 51-es irányelvre gondolok. Export engedélyezés, 5-ös cikk. Ez egy másik olyan aspektus, ahol kompromisszumos módosító indítványokra lesz majd szükség, már csak azért is, hogy megfeleljünk annak az igénynek, hogy a várakozási idő, az engedélyezés idő még rövidebb legyen, esetleg 60 napos, mint ahogy azt néhány kolléga javasolja. Hetes cikk. Az én értelmezésem szerint lényegi. Ez specifikusan olyan tevékenységekkel foglalkozik, amelyeket vadászok, sportlövészek végeznek, és itt is az egyszerűsítést kívánjuk fokozni. Azért én megkülönböztetném a vadászokat, meg a sportlövészeket, akik ezt a tevékenységet a saját tagállamban végzik, a lakóhely szerinti tagállamban végzik, ahol alternatív dokumentum lehet az európai lőfegyver engedély, vagy más vadászati engedély, vagy esetleg érvényes nemzeti dokumentum. Itt majd kompromisszumos módosító indítványt fogok összeállítani. Az előző a hármas bekezdésre vonatkozott, viszont van a négyes is, ahol viszont nem a lakhely szerinti országban, hanem más tagállamban vadásznak, vagy végeznek sportlövői tevékenységet ezek az emberek. Itt viszont plusz biztonsági igények is vannak. Egyrészt teljes mértékben a biztonságot kell garantálni, másrészt nem kéne változtatni a felállított hipotézist. Végül is a módosító ezen csoportjával kapcsolatban Szeretnék egy általános gondolatot is megosztani önökkel. A 19 és a 20-as cikkekre vonatkozik ez. Az első arra vonatkozik, hogy mennyi időre van szükség a revízióhoz, mikor kell majd felülvizsgálni a szöveget. Én 5 évet javasoltam, van, aki 10 évet javasol, Azért a tíz év szerintem nagyon hosszú, hiszen a hatályba lépéssel kapcsolatban a bizottság négy hónapot javasolt, néhány módosítóindítvány pedig 36 hónapot. Én a 6 hónapot javaslok a kompromisszumos módosítóindítványomban. Meg vagyok győződve arról, hogy kiegyensúlyozott megoldást lehet találni, olyat, amely figyelembe veszi azokat az aspektusokat, amelyek alapján racionálisan megfelelő határidőben be lehet vezetni a szabályokat, és remélem, hogy, vagy sőt, meg vagyok győződve arról, hogy megoldást fogunk találni. Véleményem szerint a hat hónap az teljesen megfelelő időszak. Elnök úr, ezek a rövid meg, elvi megjegyzéseim. A vitolás és a kollégák hozzászólása után, hogyha elnök úr lehetsége, lehetőséget biztosít, számomra, akkor majd a végső következtetéseket is megosztom önökkel. Elnök, köszönöm szépen. A Lívétől is jöttek módosító indítványok. A Matyi asszony a véleménykészítése kérdezném, hogy itt van-e velünk. Nem? Hát akkor folytassuk le a mi vitánkat. Christopher Fiona kért szót. Tack så mycket, herr ordförande. Eh, jag har tillsammans med ett antal... Köszönöm, elnök úr. Más kollégákhoz hasonlóan több módosító nyújtottam be. Szinte mindegyiknek a célja az egyszerűsítés és a nagyobb hatékonyság. Szeretnék kiemelni néhány témát, melyeket remélem, hogy Jakolina úr, mint előadó, el fog fogadni. Hatvanas módosító indítvány. Itt fegyverekről van szó, de fontos bevenni a lőszereket is. mert egyébként területi problémák merülnek fel. Úgy gondolom, hogy a fegyvereket és a muníciót, a lőszet is le kell fedni. Tehát ez a 60-as módosító indítványa. Hát ez cikkben meg, ezzel kapcsolatban a 63-64-es módosító indítványokat is meg kéne nézni. Szerintem ezek rendkívül fontosak, és a céljuk ezeknek is az, hogy egyszerűsítsük a javaslatot hasonló szellemben. Egy kicsit aggaszt néhány egyéb aspektus a javaslatban. Hogyha valaki elhagy egy olyan tagállamot, ahol nincs állandó lakóhelye, de kapott ott egy engedélyt, akkor nem igazán értem, hogy hogyan tudjuk leegyszerűsíteni ezt. Tehát ha valaki elmegy az Európai Unióból, elhagyja az Európai Uniót, akkor onnan kell az értesítést elküldeni arról a pontról, ahol elhagyja az ember az uniót. Szerintem ez csak plusz bürokráciát fog okozni, és egyáltalán nem egyszerűsíti az eljárást. Jákolina úrral a definíciókról hosszasan beszéltünk. Úgy gondolom, hogy érdemes megnézni a 27-28-ast is. Az irányelv egy sor koncepciót állított föl korábban, de szerintem meg kell tartani azt a definíciót, amiről beszéltünk. Úgy gondolom, hogy nem igazán fontos, hogy más jogi szövegekben mi szerepel. Nagyon sajnálatos, hogyha korábbi jogalkotási hibákat átveszünk és beletesszük ebbe az új javaslatba. A javaslat önmagában jó, viszont a 74-es az próbálja az egyszerűsített eljárást lecsökkenteni, csak sportlövőkre és vadászokra. Szerintem ezt az egyszerűsített eljárást szélesebb körben lehetne alkalmazni. Nem hiszem, hogy támogatnunk kellene a 73-as módosítást, ez egyszerűen nevetséges. És a 67-est is meg kéne még egyszer nézni. Köszönöm az útlevelet, vagy más nemzeti dokumentumot lehet használni, de szerintem is csak az útlevélnek kéne szerepelnie, hiszen ez az egyetlen elfogadható fontos dokumentum itt. Más engedélyek, más nemzeti nyelvekkel nem kéne. Mondjuk egy görög engedély Svédországban, <coughs> nem hiszem, hogy a svéd hatóságok egyáltalán megértik, hogy miről van szó, lehet, hogy bármilyen kártyát felmutatnak, és ez egyáltalán nem egy vadászengedély vagy lőfegyverengedély szerintem. Kéne egy európai útlevél ahhoz, hogy ez működjön, de addig is, amíg ez nincsen, addig nem szabad ráerőltetni a tagállamokra, hogy elfogadhassanak valamilyen más dokumentumot. Ha valaki Kopenhágába akar menni, vagy Frankfurtba, Svédországból, akkor Furcsa lenne, hogyha fel kéne mutatni minden egyes alkalommal a fegyverviselési engedélyt, amikor átmegy valaki egy tranzit repülőtéren. Szerintem csak egy alkalommal kelljen bemutatni az engedélyt. Egyébként nagyon érdekel a téma, és remélem, hogy a módosító indítványaimat el fogja fogadni. Thank you now. Köszönöm szépen. Elisabeth Kastinger. Vorsitzender, ich möchte gerne die Anmerkungen von Herrn Fellner unterstützen und unterstreichen. Köszönöm szépen. Támogatom, amit Fiona úr mondott, főleg a hetes cikkel kapcsolatban. Már van európai lőfegyver útlevelünk, ha valamilyen újfajta engedélyezést akarunk bevezetni, akkor csak további bürokráciát teremtünk ezzel. Ezen kívül a nem tagországokba történő fegyverexporttal is probléma lehet. Megint csak egy csomó adminisztrációt jelent az érintettek számára. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak az elvégzett munkáért, és remélem, hogy sikeresen le tudja majd zárni a munkáját a módosító indítványoknak köszönhetően. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy a bürokrácia a vadászok és más sportolók számára nem kellene, hogy központi helyet foglaljon az irányelv megvitatása során. Ehelyett inkább arról kellene beszélnünk, hogy mi legyen a fegyverekkel, és hogyan előzzük meg az illegális kereskedelmüket. Másodszorban lehet, hogy el kellene gondolkodni azon, hogy egyszerűsítsük a sportorok és a vadászok életét, de a szabályoknak először is nagyon szigorúaknak kell lenniük, hogy a kiskapun ne legyenek be csempészve ö, fegyverek ö, valamilyen más célra, mint amilyet eredetileg ö, bejelentettek. Úgyhogy nagyon remélem és biztos vagyok benne, hogy ennek az, az, az alapján sikerül megállapod, megállapodnunk. Äh, ich will ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Äh, ich glaube... Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Én most ellenkezőképpen szeretnék nyilatkozni, mint ami eddig elhangzott. Nem hiszem, hogy olyasmiről beszélünk, mint képzés. Milyen bürokratie sich kreisen soll. Tehát nem hinném, hogy több bürokráciát kellene létrehoznunk, hanem sokkal fontosabb, hogy a nyilvánosság hogyan bánik a szavakkal. Hát számomra itt nem az ENSZ jegyzéke mindenek a mércéje a bizottsági javaslat egy kicsit ez alatt marad, ez lenne számomra a limit. Tehát akkor én azért nem puhítanám, higítanám fel ezt a dolgot még tovább. A bizottságnak pedig feketén-fehéren szeretném elmondani, hogy mi a frakción pozíciója. De nézzünk csak körül. Nézzük csak meg, hogy a társadalmakban hány álmok futó van, mennyi szerencsétlenség a közvélemény természetesen felháborodik. Azonban mi jogalkotók azért kerültünk ide, hogy ezeket a feladatokat egyértelműen megválaszoljuk. És hogyha egy álmokfutó visszaél a fegyverekkel, akkor ez a jövőben ne történjen meg. Ez legyen a gondolataink középpontjában. Éppen ezért nem nyújtottunk be most módosítókat, hanem a, inkább a bizottság javaslatát követnénk. Köszönöm. Robert Szördi, az utolsó. Köszönöm, előad, köszönöm elnök úr. A két utolsó megjegyzésre reagálnék. A fegyvereket azért tervezik, hogy öljenek. Hogy most vaddisznót, madarat, medvét, teljesen mindegy a fegyvereket azért gyártják, hogy gyilkoljanak. Teljesen mindegy, hogy milyen jogszabályok születnek. Szeretném kifejezni, hogy balesetek mindig is történtek, mindig is történnek. Egy híres focista egyszer csak lábon lőtt valakit egy légpuskával, nem direkt, de attól még lábon lőtte. Baleset történt. Azt mondanám, hogy szinte lehetetlen megkerülni a baleseteket, hiszen szerintem Nagy-Britanniában a legszigorúbb a fegyvertartási törvény. Tehát például pisztolyt senki sem tarthat otthon. Nem lehet magánkézben pisztoly. De mégis nálunk követik el Európában a legtöbb fegyveres rablás gyilkosságot. Ezek a fegyverek illegálisan érkeznek Nagy-Britanniába. Nem feltétlenül az Európai Unióból érkeznek, de ott vannak. Roppant nehéz bármilyen jogszabályt megalkotni, amely megakadályozná azt, hogy emberek meghalljanak tűzfegyverek használatának következtében. Nekünk garantálnunk kell, hogy korrekt legyen a jogalkotás, a törvényeket pedig bárki felhasználhatja az álmokfutók, a bűnözők ellen. De itt most az 58-as módosítóra utalnék. Itt az egyik probléma a sportfegyverek tekintetében az, hogy egyre több új fegyver kerül ki a piacra. És uh, igazából már nagyon kevés olyan terület marad, ahol uh, tilos beszerezni export engedélyeket. Azonban, hogyha valaki fegyvert szeretne, akkor megszerzi azt a fegyvert. Óriási európai iparról van szó. Itt most nem arról beszélek, hogy illegálisan háborúk részére, vagy gengszterek részére fegyvereket exportálnak, de a legális export is óriási. Utalni kell arra, hogy ne feltétlenül legyünk jelen minden egyes vásáron és itt szó van a vásárokról is. Még utána keresek egy kicsit, hogy megtalálom-e. Igen, a 72-es módosító ez. És ez pedig itt a lőszerekről, a lőfegyverekhez való lőszerek beszerzéséről van szó. A tagállamoknak el kell döntenie, hogy hogyan viszonyul ahhoz, hogy fegyverekkel súlyos bűncselekményeket követnek el emberek. Tehát bizonyos emberektől meg lehet tagadni a fegyverviselési engedélyt. A helyi rendőrség, a tartományi vagy az országos rendőrség kapjon olyan jogot, hogy bárkitől megtagadhatja a fegyvertartási engedély kiadását. Hiszen bizonyos embereknek egyszerűen nem szabad lőfegyverekhez jutni. Legyünk egy kicsit realisztikusak. Minél egyszerűbb egy jogszabálynak a szövege, annál jobb, annál hatékonyabb, annál inkább tudja alkalmazni a rendőrség hiszen eh, a rendőrök képesek az Európai Unió egész területén kompetens döntéseket tenni. Christopher is említette azt a tényt, vagy valaki más, hogy eh, ha legyen európai lőfegyver tanúsítvány. Nagyon nehéz. Nagy-Britanniában említettem, nagyon szigorú a fegyvertartási engedély kiadása megvizsgálják az embereket, tehát megvizsgálják a családi állapotomat, megvizsgálják, hogy milyen italozási szokásaim vannak, mielőtt fegyvert adnának nekem. Tehát milyen autót, van-e gyorshajtási eljárás? Tehát mindenre rákérdeznek. Ezen kívül szerintem az európai lőfegyver tanúsítvány ahogy Christopher is mondta, az úgy néz neki, hogyha mit tudom én, egy görög eljön Nagy-Britanniában, akkor rá is ugyanúgy vonatkozzon ez az európai tanúsítvány, mint otthon. Köszönöm szépen a munkát, hiszen eh, nagyon szorosan együttműködtünk, nagyon sokat találkoztunk, nagyon közel állunk ahhoz, hogy a legtöbb pontban megállapodjunk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Rövid leszek. Érdeklődéssel hallgattam a vitát. A célkitűzésünk legyen az bármilyen fegyverrel, hogy védjük a közrendet. Sajnálom, hogyha néhány fegyvertulajdonos akkor várni kell a határon, amíg megvizsgálják a fegyverét, de szerintem a közrend elsődleges nagyon aggódnánk, hogyha valaki megpróbálná felhigítani ezt az EU-ENSZ jegyzőkönyvet. Szükség van arra, hogy az Európai Unióban is alkalmazzuk ezeket a jogszabályokat. Nagyon jó módszerek vannak arra, hogy kikapjon fegyvertartási engedélyt. A fegyvertartási engedély pedig legyen az abszolút feltétel. A lőfegyvereket pedig, eh, mint már hallottuk, azért gyártják, azért tervezik, hogy eh, sebesülést és halált okozzanak. Védenünk kell a közrendet, védenünk kell a közbiztonságot, még akkor is, hogyha késlekednek a határon a fegyvertulajdonosok. Thank you, and finally Peter Stasny. Péter Stasny a néppárt részéről. Köszönöm, nagyon rövid leszek. Én is benyújtottam néhány módosítót, és támogatom azt, amit Christopher Fjellner mondott, de egyetértek Lange úrral is. In, context, because the Mindenképpen abból kellene kiindulnunk, hogy a dolgokat szeretnénk megelőzni. Mielőtt valaki fegyvertartási engedélyt kap, vizsgálják meg a helyzetét egyszerűen. Nem kell bonyolítani ezt a dolgot. Azokra kell koncentrálnunk, akiknél illegálisan vannak lőfegyverek. Erről szól ez a dolog elsősorban. Ne csináljunk ebből itt ideológiai választóvonalakat. Nagyon érzékeny kérdésről van szó, de amíg valakinek jogosan van egy fegyvere, fegyvertartási engedéllyel, addig inkább a könnyítés, egyszerűsítés irányába kellene elmozdulnunk. Sokkal inkább arra kellene koncentrálnunk, hogy ki tart illegálisan fegyvert. Köszönöm. Szeretném megkérdezni, hogy a bizottság nem Scholz képviselő kap Köszönöm, elnök úr. Nagyon alaposan hallgatom a vitát. És nagyon érdekesnek tartom, Ahogy az előadó leírja a helyzetet. Néhány ország alá sem írta, nem ratifikálta ezt az ENSZ jegyzőkönyvet. Szerintem ez lenne a legelső prioritás, hogy minden ország aláírja, illetve ratifikálja a megállapodást. Csak is így tudjuk hatályba léptetni a rendeletet. Cseh köztársaság például alá sem írta. Nagy-Britannia nem ratifikálta, Németország nem ratifikálta a saját országainkra is figyelnünk kell. Hogy eh, hogyan valósítjuk meg ezt az ENSZ jegyzőkönyvet. Hiszen eh, ez ad nekünk megfelelő hátteret, hogy erősítsük a jogszabályt. Köszönöm. Szeretném megkérdezni most a bizottságot, hogy kírje a szót. Igen, parancsoljon, öné a szó. A neve? Fabio Marini belügyek igazságügyi főigazgatóságtól jöttem, és én foglalkozom ezzel a témával. A bizottság, amikor ezt a rendeltervezetet bemutatta, két fontos aspektust veszt figyelembe, egyensúly, koherencia. Egyensúly a biztonsági igények és a szabadkereskedelmi igények között, egyensúly az európai jogalkotás és a nemzeti jogalkotási előírások között, és koherencia azon szabályok tekintetében, amelyeket európai szinten kell, hogy előírjunk, és amelyeknek tükrözniük kell az ENSZ protokoll szabályait. Egy nagyon egyszerű dolgot határoztunk meg egy tagállam, egy állam mielőtt engedélyt ad exportra, tudnia kell, hogy az importáló ország felhatalmaz, adott-e felhatalmazást, adott -e engedélyt az importra. Ez az alapszabály. És ebből kiindulva olyan eljárásokat állítunk föl, amelyek karcsúak, és közös szabályokon alapulnak. Például határidők, amelyen belül a közigazgatási hatóságoknak ki kell adniuk az engedélyt. Ez a polgárok érdekét szolgálja az egész Európai Unióban, hogy közös szabályok legyenek érvényesek e tekintetben, hogy el lehessen kerülni azt, hogy néhány tagállamban a racionális határidőnél hosszabb ideig kellene várni, és más tagállam meg gyorsabb legyen hiszen ez hátrányos lenne a kereskedelmi gazdasági vállalkozók, vállalkozók számára. Aztán van az egyszerűsítési rész. Itt is elhangzott néhány képviselő részéről. Az illegális kereskedelem ellen kell harcolni, és nem azoknak az életét kell megnehezíteni, akiknek van törvényesen fegyverviselési engedélye. E tekintetben például a vadászok és a sportlövők számára egyszerűsített eljárást alakítottunk ki. Jelenleg az Európai Unióban az érvényes irányelv alapján már létezik, ez jelenti a fegyverútlevél használatát. Ennek alapján az egyes tagállami vadászok és sportlövők az unión belül egyik országból a másikba ennek a dokumentumnak a felmutatásával átmehetnek, plusz bürokratikus eljárások nélkül. Ezt tervezük olyan sportlövők és vadászok esetében is, akik harmadik országba akarnak távozni, vagyis ugyanezt a dokumentumot használnak. A különbség egyébként az, és ez pont a, az polgárokat szolgálja, ha a vadász az Európai Uniót a saját lakhelye szerinti országból hagyja el, akkor nem kötelező kérni az útlevelet. Elég, hogyha bemutatja a saját nemzeti engedélyét, és így elhagyhatja az országot. Ennek az a lényege, hogy ne kérjünk olyan dokumentumot, amely nem is szükséges. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Egy kérdést szeretne a kollégám föltenni önnek azzal kezdte, hogy a valós probléma az illegális fegyverkereskedelem, de a javaslatban nem mondták ki, hogy hogyan fognak harcolni az Európai Unióba érkező, illegálisan érkező fegyverek kereskedelem ellen. És egy rövid kérdésem lenne nekem is. Helyesen azt mondta, hogy a javaslatban az a céljuk, hogy olyan helyzetet kell kialakítani, ami biztosítja azt, hogy az importáló ország kiadja, okéza az importot. Valaki valahol azt mondta, hogy az Egyesült Államok nem engedi meg az, hogy ilyen importengedélyeket kiadjanak. Tehát nem létezik az importengedély rendszere, ez probléma lehet. És a legutolsó dolog, amit szeretnénk, hogyha azt mondanánk például, hogy, hogy senki nem kereskedhet az Egyesült Államokkal, emiatt a jogalkotás miatt nem lehet a fegyverrel elutazni az USA-ba. Hogyan lehet kezelni ezt a problémát? Hogyha mi elvárjuk, hogy az import engedélyt föl kell mutatni, most nem tudom, hogy pontosan a javaslatban milyen megfogalmazásban szerepel ez, mert lehet, hogy más a jogalkotási eljárás valamely országban, más a rendszer, ahogy hallottam, hogy az USA-ban ez a helyzet. Szeretném, ha reagálnom. Öné a szó, a lehetőség, hogy röviden választ adjon a kérdésekre. Köszönöm, elnök úr. Az import engedélyek tekintetében például az Egyesült Államokban nem igazán ez a helyzet, sőt kétfajta importengedély létezik az USA-ban. Kettőre van szükség katonai fegyvereknél és egyre polgári fegyvereknél. Általában az államok nagy része, legalábbis amelyik, amelyek nyugati standardok szerint dolgoznak, ezt a rendszert alkalmazzák. Nem elképzelhető az, hogy egy konténernyi fegyvert ki lehessen vinni egy országba, anélkül, hogy az ország importengedélyt kiadott volna. De egyébként, ami a protokollban szerepel, az a fontos. A protokoll előírja, hogy eh, ahhoz, hogy egy Európai Uniós tagállam a protokoll szerződéses, szerződéses félről beszél. Tehát mielőtt export engedélyt kapna az érdeket, biztosak kell, hogy legyünk abban, hogy a másik fél részéről kiadták az import engedélyt. Ezzel reagálnék az első kérdésre is. Hogyan lehet harcolni az illegális kereskedelem ellen? A protokoll mondja ezt ki a nyomonkövetési kritérium teszi ezt lehetővé. A nyomonkövetési kritérium egyebek között működik az engedély cserében is, vagyis én kiadok egy engedélyt az exportra, akkor, amikor biztos vagyok benne, hogy a másik fél kiadta az import engedélyt. Ez egy példa erre, de hát van a jelölés és más előírások, amelyek az európai irányelvben már, belső piac irányelvben már szerepel, és amely szabályokat mi most át fogunk venni a külkereskedelem tekintetében is. Az jelentéstevő szeretne reagálni? Igen. Röviden. Néhány végső megjegyzésem lenne. Nagy figyelemmel hallgattam a kollégák hozzászólását és jelentősen hozzájárultak ezekkel a felszólalásokkal, amelyeket majd figyelembe fogok venni a jelentés véglegesítése során, illetve a kompromisszumos módosító indítványok összeállítása során. Néhány megjegyzésem azért lenne. A kérdés az import és export, lőfegyver import és export kb. 1 milliárd eurós értékű 2001-es megállapodásról van szó, nemrég említették, hogy van néhány olyan tagállam, amely nem ratifikálta, nem írta alá ezt az irányelvet. Úgyhogy a mostani rendeletnek a célja, hogy egységesítsük az unió teljes területén egy olyan rendeletnek a végrehajtását, amelynek a célja, hogy egyszerűsítsük az eljárásokat, betartva a biztonsági szabályokat. Természetesen kell, hogy gondoljunk a vadászokra, a sportlövőkre, de figyelme kell vennünk a biztonsági aspektusokat is. Nagyon konkrétan hangzottak el az ilyen irányú megjegyzések az egyes módosító indítványokkal kapcsolatban. Néhány fontos témát említettek, néhány a fegyverrel és a történyekkel foglalkozik, a bejelentési kötelezettséggel, a lényeges részek és elemek. 64-es, ezzel nem értünk egyet pontosítani kell, hogy mit jelent az, hogy engedély. A bürokrácia nem egy határ, és nem egy korlát, hanem forrás kell, hogy legyen. A tagállamoknak teljes mértékben majd alkalmazniuk kell ezt a rendeletet. A szöveg megfogalmazása kiegyensúlyozott, de biztos, hogy jelentősen lehet megjavítani a módosítók alapján. Még egy utolsó megjegyzésem lenne, elnök úr. A 2001-es protokoll ugye nem lehet három és fél évet várni azért, hogy hatályba lépjen, mint ahogy szokatlanak tűnik számomra az is, hogy a kritikus felülvizsgálat tíz év múlva történjen. Öt év elteltével a bizottság biztos, hogy tehát a következő öt év alatt biztos, hogy az hatályba lépés követően felül tudja vizsgálni a szabályokat, ez egy kiegyensúlyozott megközelítés. A következő napokban a javaslatot még pontosítani fogom. A érdeket vállalkozók természetesen várják az eredményeket. Köszönöm elnök. Köszönöm. A szakbizottságban április 12-én, 13-án szavazunk. Most pedig következzen a hatos napi rendi pont. Az EK és Andorra között levélváltás formájában létrejött megállapodás hatáját a biztonsági vámintézkedésekre kiterjesztő az EU és Andorra közötti jegyzőkönyv címmel. Én vagyok az előadója ennek a témának. A tanácsi határozat jóváhagyást kér, amely olyan eszköz, amelynek segítségével a jegyzőkönyv megszülethet. Egy fontos kérdést szeretnék itt felvetni, ami a jogi alapot illeti a tanácsi határozat tervezet vonatkozásában. Ez pedig nem más, mint az, hogy az EU, az Európai Parlament aggájait fejezte ki a 218-as cikk 7-es bekezdésére való utalás kapcsán az EU működését érintő szerződésről van szó. Március 11-én a jogi szolgálathoz jött ez a kérés, a bizottság azonban még nem kielégítő választ adott az EP belső eljárási szabályát kell követni, beleértve a tanácsal való konzultációt is, amely talán határozat tervezetét hajlandó lesz felülvizsgálni. Hogy ne legyenek nem kívánatos következmények, vagy ne legyen precedens, a jogi szolgálat, a titkárság és én magam is ö, alaposan megvizsgáljuk a lehetőséget. És mivel jelen van a jogi szolgálat, szeretnék a jogi szolgálathoz fordulni, és megkérni a jogi szolgálatot, hogy ö, kommentálja a hallottakat. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Alapvetően igaza van, felvetettük ezt a kérdést. Nem azért, mert a témával kapcsolatban aggasztó, hanem azért, mert a jövőre vonatkozóan precedens teremthet részletesen. A jegyzőkönyv vonatkozásában a bizottság jogi alapként a 207-es cikket javasolja, ez alapos ö, jogi alap, a 218-as a másik, a hat a pontja aggasztja a, főleg a parlamentet, aztán ott van a 207-es, ez az, ami az aggályt megteremtette, meg pedig azért, mert a 207-es felhasználásához bizonyos feltételeknek kell megfelelni. Ezek pedig nem mások, mint az, hogy magának a megállapodásnak kell egyszerűsített eljárást előár, előírnia, vagy pedig a különböző testületeknek, amelyeket érint. A javasolt jegyzőkönyv nem felel meg ezen feltételeknek, tehát nem lehet az egyszerűsített eljárás értelmében módosításokat eszközölni, ezért 208-as cikk 7-es bekezdése nem felel meg, mint jogi alap. Az Intának igaza van, nem lenne elegendő ez a, a jogi alapra, hanem a jogi bizottsághoz kellene fordulnia. Ez hiba lenne, a tanácsnak fel kellene ezt vetnie, és lehet, hogy egy másik levelet küld majd a parlamentnek, hogy felülvizsgálja a, a jogi alapot, és törölje ezt a cikket. Ha tanács nem hajlandó ilyen tartalmú levelet írni, akkor, hogyha az jogi alapból törölni akarják a 208-est, akkor a jogi ö, szakbizottsághoz kell fordulni. Nos, ö, miért vetettük fel ezt a kérdést? Eredetileg a titkárság hívta fel a figyelmünket erre, Abban az esetben, hogyha ez történik, tehát ez a 208-as az alap, akkor delegáljuk a hatásköröket, de csak akkor, ha modifikáljuk. Gyakorlatilag így széles körülben intermezzük ezt a cikket, amikor a tanács más jellegű hatásköröket is ráruház a bizottságra. Ez most még annyira nem fontos, de a jövőbeni megállapodásokban, például Koreával kötendő megállapodásokban érdekes lenne. Ott van a védzáradék a jogalkotói eljárás vonatkozásában, de ha túlságosan széles körén értelmezzük ezt a cikket, akkor gyakorlatilag a tanács delegálná, ráruházná ezeket a hatásköröket a bizottságra. Úgyhogy ez az oka ennek, de ha bármi további magyarázatra van szükségük, állok rendelkezésükre. Elnök. Nos, most már tisztán látjuk a jogi helyzetet, de félretéve ezt a problémát, nyilván időben döntenünk kell. Ami a lényeget illeti, javaslatom persze az, hogy beleegyezünk, akkor nyilván vám biztonsági intézkedésekre van szükség. Az EU és Andorra vonatkozásában És biztosítani kell ugyanolyan biztonsági szintet a külső határokon is. Nos, megnyitom a vitát. Először hallgassuk meg a bizottságot. Krisztgán Nikennek adom meg a szót. A taxpotól. Parancsoljon, öné a szó. Köszönöm, elnök úr, a szót. Szeretnék először is köszönetet mondani azért, hogy azt javasolta, hogy a parlament adja beleegyezését a jegyzőkönyv tervezethez. Ahogy ön is jelezte, a javaslat célja az, hogy biztosítsuk, hogy az EU és Andorra között folytatódik a kereskedelem szökkenőmentesen, és ugyanakkor, ami a vám biztonságot illeti, ez magas szintű legyen, és megfeleljünk a WTO normáknak is. Ami a jogi alap kérdését illeti, a bizottságot ma tájékoztatták a megjegyzésekről. A kérdést továbbítottuk jogi szolgálatunknak, és pillanatilag folyik a vizsgálata annak, hogy ez hiba lenne-e. És következésképpen a 218-as cikk 7-es bekezdésére való utalást törölni kell-e, avagy sem? Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm. Van-e még valaki, aki megjegyzést szeretne tenni, vagy kérdést szeretne föltenni Stasny képviselő úr, néppárt. Elnök úr, megint csak nagyon röviden hozzám tartozik ez a téma a frakción belül, úgyhogy teljes körű támogatásomról szeretném biztosítani az előadót. Köszönöm szépen, parancsoljon. Egy tény szerű megjegyzés. Andorra nem nagy ország és nem nagy gazdaság. Mindazonáltal csak három olyan ország van, amelyek teljes vám uniója van az EU-val, Andorra, Monaco és Törökország. Hogyha precedens teremtünk Andorra esetében, bár utaltam rá, hogy ez nem valami hatalmas gazdaság, akkor elképzelhető, hogy Törökország számára is precedens teremtünk, Törökország pedig nagy gazdaság és jelentős, úgyhogy ezt eléggé alaposan kellene megvizsgálnunk, alaposabban, mint ahogy ezt első pillantásra kellene tennünk. Úgy érteztem, hogy ezt fontos megjegyezni. Elnök, de hát ugye Spanyolország és Franciaország körvonalazza itt ezt az országot, szemben Törökországgal. Van-e még megjegyzés? De hát még mindig tisztáznunk kell ezt a jogi kérdést, amit a jogi szolgálat felvetett. Úgyhogy pillanatilag most nem említeném a módosító indítványok beadásának határidejét, és majd tájékoztatok mindenkit a jogi fejleményekről ebben a témában. Jó, akkor menjünk tovább. Következik a hetes pont. Az egyes textil termékek származásának igazolásáról szóló ö, EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezése. Jan Zahradil, az ECAR képviseletében az előadónk. A jelentéstervezet megvitatására kerül sor, amely az önök dossziójában is megtalálható. A bizottság javasolja a hatályon kívül helyezést, mert most már nincsen semmi értelme a származás igazolásának. A parlamentnek részt kell venni ebben a folyamatban, és egy munkadokumentum már meg is született, az előadó véleményét tükrözve. Jan Záradír, átadom a szót, parancsoljon. Csehül fogok beszélni, köszönöm szépen, elnök úr. Kérem, tegyék fel a fülhallgatójukat. Már fönt van, mondja az elnök úr. Ja, skusin Köszönöm. Egészen röviden szeretném összefoglalni, amit leírtunk az írásbeli tervezetbe. Tehát arról van szó, hogy a 1541 per 98-as rendeletet hatályon kívül helyezzük. Itt egy jogalkotási eszközről van szó. és pedig a tartalma az, hogy a textiltermékek származásának igazolását be kell kérni. Hogy miért alkalmazzuk ezt a jogi eszközt, annak az eredménye volt, hogy megszüntettük az akadályokat a harmadik országból történő importok, tehát főleg a Kínából származó importok előtt. Megszüntettük a WTO értelmében a mennyiségi korlátozásokat, és pedig 2005 óta. 2005 óta ezek a különleges feltételek a textiltermékek importjára is vonatkoznak, tehát főleg a Kínából származó textiltermékek importjára. A nemzetközi jog tehát nagyon jó alapot ad nekünk ehhez. Szeretném javasolni a bizottságunknak, hogy értsen egyet a brüsszeli bizottság javaslatával. Személyen pedig egy kicsit ironikusan azt mondanám, hogy örülök annak, hogy előadó lehetek egy olyan ügyben, amely végre ahhoz vezet, hogy haszontalan előírásokat hatályon kívül helyezzük, és ez a bizottság programjával is összecseng. Hiszen eh, a program lényege az, hogy világos jogalkotást folytassunk az Európai Unióban. Természetesen a jövőben is lesznek bizonyos ellenőrzések, megvannak az ellenőrzési lehetőségek, lesznek statisztikai megfigyelések ex post, tehát az eset utáni statisztikai megfigyelések. Ezen kívül a származási igazolás létezik, tehát nem fogunk üres kézzel itt várni, hogy ne tudjuk, mi érkezik be az Európai Unió belső piacára. Tehát vannak bizonyos eszközeink, azonban azt javaslom, hogy pozitívan viszonyuljunk a bizottság javaslatához. Köszönöm. A bizottság részéről szeretne valaki hozzászólni? Yes, floor is yours. Your name just for the record. Az öné a szó, viszont a nevét kérem nevezze meg. Köszönöm szépen. Ingrid Sherlockens vagyok, a Vámügyi Főigazgatóságról. Szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy eljöhettem, és röviden hozzászólhatok. Mindenek előtt szeretnék gratulálni az előadónak, hiszen kiváló jelentést írt. Sikerült neki megfelelő kontextusba helyezni a bizottság javaslatát. Nagyon sok mindent nem is tudok hozzáfűzni most. Csupán szerettem volna kiemelni néhány megjegyzést. Mindenek előtt a javaslat célja az, hogy megkönnyítse az adminisztrációs terhekkel való foglalkozást. Amikor elfogadták ezt a rendeletet, akkor még teljes mértékben szükség volt ezekre a kötelezettségekre. Azonban ezek a kötelezettségek ma már nem igazolhatók, hiszen a textil termékek kereskedelme liberalizálódott. Szeretném ezen kívül még kihangsúlyozni, hogy a javaslat nem változtatja meg az Európai Unió jel, jelen eszközeit, hogy korlátozó intézkedéseket alkalmazzon nem VTO tagokkal szemben. Szeretném még azt is aláhúzni, hogy számos eszközünk van, melyel a termékek származását ellenőrizni tudjuk, amennyiben bármilyen kétség felmerül a vámszervek részéről. Tehát ellenőrizhetjük, hogy a származás igazolás megfelelő-e, utána járhatunk egyéb bizonyítékoknak is. Végezetül pedig szeretném elkerülni azt, hogy zavar keletkezzen. Ennek a jogszabálynak semmi köze a fogyasztók tájékoztatásához. Igazából ez minden, amit szerettem volna hozzáfűzni. Elnök úr, köszönöm. Köszönöm. Akkor megkérdezzük a bizottságunk tagjai, Maria Eleni Koppa az SSD részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek. Az előadó és a bizottság javaslatával is, ami arra vonatkozik, hogy a rendeletet hatályon kívül kell helyezni hiszen amíg ez a rendelet hatályban van, addig probléma van az európai joggal történő összefüggésekről. Azonban van egy kérdésem. A munka dokumentben a Muscardini jelentéssel hozza összefüggésbe ezt a jelentést. A Muscardini jelentés pedig bizonyos harmadik országokból importált termékekre vonatkozik. Én ezt úgy értelmezem, hogy két olyan különböző dologról volt szó, amelyet nem lehet egymással összekapcsolni. Szeretném megkérdezni, hogy ezt a két aspektust ebben a szövegben miért kötötte össze? Úgy gondolom, hogy esetleg tisztázhatjuk a helyzetet. Zahragyil úr szeretne reagálni a kérdésre? v tom, co říká. Teljesen igaza van, kolléga asszony, hiszen ez a két dolog jogilag nem függ össze egymással. Teljesen külön dolgokról van szó. Azonban mégis szükségesnek tartottam, hogy megemlítsem őket, csupa információt, illetve tájékoztatási szempontból. A jogi aktus hatályon kívül helyezése semmiben sem befolyásolja a többi jogi aktust. Igazából csak is a fogyasztók tájékoztatásáról van szó. Jogilag két teljesen független dologról van szó, a kontextust szerettem volna kihangsúlyozni, hogy tudják a kollégák is, milyen kontextusban zajlik a jogalkotás. Animal további felszólalások? Nincs további felszólalás. Akkor március 18 a módosítók benyújtásának a határideje, és a szavazás pedig március 25-én lesz a szakbizottságban. Most áttérünk a 8-as napi rendi pontra. Az Európai Unió, mint globális szereplő, a multilaterális szervezetekben betöltött szerepe. Az uh, AFET bizottság, az illetékes, mi véleményt nyújtunk be, a vélemény szerzője pedig Jörg Leichtfried, az SSD részéről sajnos nem tudott személyesen eljönni az első eszmecserére. Azonban március harmadikán közölte, hogy véleménytervezetében az Európai Unió VTO-ban betöltött szerepére fog koncentrálni. Az AFET tőlünk egy véleményt kért, mi vagyunk felelősek a VTO-hoz fűződő európai kapcsolatokért. Tehát sajnos csak angolul van meg a jelentés, azonban mégis lefolytathatjuk a vitát. Tehát Jörg Leichtfried, nagyon szépen köszönöm, mindig jó. Mindig jó, hogyha körülnéz az elnök, hogy itt vannak-e a tagok, és nem a következő ülésre utal. Szerintem ez azért mégiscsak ösztönzőleg hat. Mindig megtiszteltetés egy saját kezdeményezésű jelentéshez leadni egy véleményt. Egy kicsit arra szerettem volna koncentrálni, hogy milyen VTO témák vannak ebben a véleményben, hiszen szerintem, mint külkereskedelmi bizottság, ez a mi feladatunk. Az első gondolatom az volt, hogy a helyzet amelyben az Európai Unió és a WTO elhelyezkedik, talán összehasonlítható egy olyan modellel, amelyben az Európai Unió egy globális játékos. Tehát az Európai Unió itt most globálisan lép fel. Az elmúlt biztonsági tanácsi szavazás nem volt túlságosan kedvező számunkra, de azért szeretném megemlíteni, hogy a VTO-ban és más szervezetben is Európai Unióként szeretnénk jelen lenni. Ez az első megjegyzésem. A VTO-n belül úgy vélem, hogy a konszenzus képzés a megfelelő munkamódszer, azonban néha elgondolkozhatunk más alternatív módszereken is hogy hogyan szervezhetünk erről a kérdésről például vitát. Azt is gondolom, hogy legyen Genfben egy erős titkárságunk. Hiszen az ott végzett munka eléggé tetemes, minek elvégzéséhez pedig kell egy megfelelően ellátott személyzet is. A harmadik megjegyzésem, szerettem volna azt is megjegyezni, hogy mondhatjuk, hogy a VTO-n belül a parlamenti dimenzió megjelenése is egy olyan dolog, amit támogatnunk kell. Esetleg több nemzetközi szerv számára is megoldási modell lehet ez. Amennyiben az egy állam, egy szavazat érvényesül, akkor nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez tényleg demokratikus-e? Mondjuk, hogyha Andorrának és Kínának ugyanaz a súlya ugyanazon szervezeten belül, de most ez nem a vita helye, ez csak egy magánjellegű megjegyzés volt. Nem túl hosszú ez a vélemény, nagyon lényegre törő. Végezetül azt is szerettem volna megemlíteni, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk Amikor felmerül az a kérdés, hogy mi legyen a nem kereskedelmi jellegű ügyekkel. Tehát, hogyha a nem kereskedelmi jellegű ügyeket összekeverik a VTO ügyekkel, ahol masszívan ott van a politika is, akkor szerintem ez nem túl szerencsés. Néhány állam úgy gondolja, hogy ez nem rossz, más államok pedig ellenzik azt, hogy a VTO-ban nem kereskedelmi jellegű ügyletekkel is foglalkozzunk. Főleg az Európai Unió, és én személyesen is észleltem néhány figyelemre méltó dolgot az elmúlt évek során. Úgy gondolom, hogy számunkra nagyon lényeges dolgok történtek a VTO-ban. Ezt is meg kellene említenünk ebben a jelentésben, hiszen vannak bizonyos értékeink, amelyekről meg vagyunk győződve, és amelyeket mindenképpen szeretnénk megőrizni az Európai Unióban és nemzetközi szinten is. Röviden ez lett volna minden, amit most javasolni szedtem volna az INTA bizottságnak. Köszönöm. Mm. Mindig jobb, hogyha itt van az előadó, amikor megbeszéljük a témát. Bizottság szeretne hozzászólni? Elizabeth? Európai Bizottság? Valaki? Zsors Hevenekert vagyok, a Kereskedelmi Főigazgatóságról. Rövid leszek, egyetértünk a legtöbb felvetett témával. Köszönjük az előadónak a, jelent, a véleményt igaz, hogy a WTO-s helyzet megfelelő, de nagyon egyértelmű a helyzet, hiszen kizárólag EU kompetenciáról van szó, a gyakorlatot minden főszereplő elfogadta már elég régóta, régóta megalapoztuk ezt az eljárást, más nemzetközi szervezetek esetében nem mindig annyira egyértelmű a helyzet, mint a WTO-nál, főleg amikor illetékességükről, kompetenciákról van szó. A Lisszaboni szerződés egyértelmű szabályokat határoz meg a külső képviselet tekintetében, az EU külső képviselete tekintetében a bizottság szerepét tekintve, illetve a főképviselő elnök helyettes szerepére vonatkozóan és David Martin ma délelőtt a politika jövője workshopon elmondott néhány dolgot, és ezt szeretném ismételni. Bizonyos aspektusok tekintetében szükség van még módosításra, felülvizsgálatra, de majd amikor erre elérkezik a megfelelő idő, akkor kell ezt megtenni. Most zárjuk le ezt a témát, aztán meglátjuk, hogy mit lehet még javítani a működés tekintetében. Köszönöm szépen! Thank you. Now Elizabeth Kostinger. Elizabeth Kostinger, Köszönöm szépen, elnök úr. A néppárt nevében szeretnék Leichtfried úrnak gratulálni. A véleménytervezetért úgy gondolom, hogy az említett négy pont nagyon jó alapot ad ahhoz, amire építkezni szeretnénk. A bizottságról szólva elmondanám, hogy hallottuk a részükről, hogy a WTO-n belül az Európai Uniónak ragaszkodnia kell az alap elveihez. Az előadó a negyedik pontban szólt erről, tehát az átláthatóság, a több demokrácia, ilyen értékek például, vagy alapelvek, amelyekre hivatkozhatunk. Itt ezekre alapozva kifejlesztettünk további megközelítéseket is. A néppárban pedig mindenképpen megvitatjuk még az előadóval ezt a véleményt. Azonban nem látok nagyobb problémát, és most pedig előre örülök a konstruktív együttműködésnek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig az EFD nevében Dartmouth örlje. Nagyon érdekes ez a vélemény igazából tartalmaz az összes régi klisét, amit jó magam és mások is már másfél év óta, vagy van, aki már 30 év óta kell, hogy hallgasson. A lényegre rátérek. A bizottság képviselőjének teljesen igaza van. A WTO WTO-ban az EU szerepe egyértelmű, mert a kereskedelem exkluzív kizárólagos kompetencia, és régóta ez így van. Az Egyesült Királyság esetében 75 óta, mint kereskedelem szempontjából fontos ország, nem volt megfelelő képviseletünk a WTO-ban. Üres volt a székünk. Ugyanakkor Hongkong, mint volt brit gyarmat, van képviselete Hongkongnak. Ez azt jelenti, hogy egyáltalán nincs párhuzamosság az ENSZ és a WTO között. Mi is ez, itt ez az utalás egy EU delegációra az ENSZ-ben, ami valószínűleg Genfre fog vonatkozni, pedig én azt hittem, hogy az ENSZ főleg New Yorkban ülésezik. Azok az országok, például az Egyesült Királyság és Franciaország, amelyeknek állandó képviselete van a biztonsági tanácsban. Hogyha az ő képviseletük fokozottabb lesz az EU, EU-n keresztül, és kevesebb hangot tudnak majd hallatni az ENSZ-ben és általában a világban, akkor az emberek azt fogják gondolni, hogy az Egyesült Királyság esetében állandóan a befolyás, befolyás, befolyás hang, szót kell majd, hogy hallgassák, hogyha az állandó tanácsból az EU visszalép ettől, akkor kevesebb lesz a befolyás. Ez teljesen egyértelmű. Hármas pont. Hármas pont. A parlament dimenziójának megerősítése a WTO-ban, a demokratikus átláthatóság tekintetében a WTO-s tárgyalásokon. A kereskedelmi tárgyalásokat jobban lehet levezetni sokszor zárt ülésen, amikor a kereskedelmi félgazgatóság idejön, akkor általában zárt ülést folytatunk, és úgy tárgyalunk velük. Pontosítani kéne még ezeket a témákat, hogy például mit jelent ez a mondat, hogy a WTO-ban a parlamenti dimenzió, mit jelent ez? Persze sokat jelent, de nem biztos, hogy gyakorlatban ugyanazt jelenti, mint amire én gondolok ezt olvasva. Végül. Több alkalommal foglalkoztam már ezzel. Tovább kell gondolni azt a gondolatot, hogy a nem kereskedelmi aggályokkal a WTO-ban és a WTO szabályok keretei között jobban kéne foglalkozni. Mi az, hogy nem kereskedelmi aggály? A kereskedelem az kereskedelem. A WTO kereskedelemről szól. Ezek a eszmecserék, illetve az, hogy több legyen a kereskedelem, szabadabb legyen a kereskedelem. Nem szabad háttérbe szorítani ezeket a témákat egy sor politikai témával. Lengdors úr nagyon jó példát adott, Ligfried úr, elnézést, nagyon jó példát adott teljesen komolyan hangzott el a javaslat politikai frakciók részéről a parlamentben, hogy a, a teljes szociális felelősséggel a kereskedelmi tárgyalások során is foglalkozni kelljen. ilyen. Ligdorf úr osztrák, és Osz, Ausztria, Ausztriában a munkanélküliség csak 5%-os, úgyhogy nagyon magas a foglalkoztatás. Lehet, hogy Ausztráliában, Ausztriában hátrány szenvednének, hogyha a nem kereskedelmi agályokkal is foglalkoznánk. Aztán a következő kolléga spanyol. Spanyolországban a fiatal foglalkoztatás 33 százalék munkanélküliség, a fiatalok munkanélkülisége 33 százalékos. Úgyhogy a spanyol munkanélküliek szempontjából lehet, hogy fontosak ezek a nem kereskedelmi aggályok, és elképzelhető, hogy a kereskedelem témájáról átterelődik ezekre a témákra a vita. Egy sor témát említettem, ami a viták lényegét illeti. Úgy gondolom, hogy az szeretném, hogyha az előadó komolyan venné ezeket a megjegyzéseket, és jó lenne egy részletesebb elemzést végrehajtani, vagy lefolytatni a jelenleginél részletesebbet. Elnök, köszönöm. Okay, let me give back the floor to our rapporteur Irlás. Az előadónak adnám át a szót még egyszer. Danke für die, für die beiden. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm ezeket a nagyon érdekes felszólalásokat. Néhány dologra esetleg kitérnék is. Olyan dolgokra, amelyek itt az előttem felszólalók említettek. Dartmouth úr, van itt egy nagy különbség kettőnk között. Ez pedig az, hogy nem csak osztráknak érzem magam, hanem európai szociáldemokrata is vagyok és olyan dolgokat képviselek, amelyek nem osztrákok. Önnel ellentétben, aki brit érdekeket, vagy olyan érdekeket, amelyeket britnek tart, képvisel. Éppen ezért soha nem is fogunk tudni egyetérteni ezekben a dolgokban, de jól is van ez így. Hiszen demokrácia van, szavazunk, annak pedig eredménye lesz. Azonban mégis szeretnék néhány megjegyzést tenni az ön szavaihoz. Nem hinném, hogy egy például a amennyiben a fóka bőr behozatali kvótáit összehasonlítjuk a spanyol munkanélküliség, akkor szerintem így nem működik. És uh, igazából mi helyesnek tartjuk azt, amit teszünk. És uh, ezekről a dolgokról van szó. Tehát, hogy uh, ha megtiltjuk a fókabőr behozatalát, attól még Spanyolországban nem lesz kevesebb a munkanélküli. Olyan dolgokat teszünk, amelyeket helyesnek tartunk. Az Európai Uniónak ez a feladata. És a nem kereskedelmi ügyek erről szólnak. Nem arról szólnak, hogy olyan problémákkal foglalkozunk, amelyek esetleg növelik a munkanélküli kvótát. Nem erről van szó. A WTO parlamenti dimenziója is egy nagyon hasonló kérdés. Eddig abból indultunk ki, hogy csak is államok szervezhetik meg ezeket a dolgokat. Amióta létezik az Európai Unió, látszik, hogy ez máshogy is működik. Hogy meg lehet osztani a feladatokat. Meg lehet osztani az államok és egy parlamenti közgyűlés között a feladatokat. Elképzelhető, hogy ezen nemzetközi szervezeteken belül is kialakul ilyesmi. Tudom, hogy még messze van. Azt is tudom, hogy nem lesz egyszerű. Azonban mégis úgy gondolom, hogy nem tisztességes az, hogy mondjuk Liechtensteinnak ugyanaz a súlya, mint az Egyesült, Állam, Egyesült Államoknak, vagy Andorrának, mint Kínának. Ezeket a dolgokat komolyan is kell venni. Nem tehetek róla, Dartmouth úr, hogy az ENSZ emberi jogi bizottsága Genfben van, éppen ezért delegálnunk is kell oda embereket, mert szerintem az emberi jogi kérdések is olyanok, amelyek az Európai Unió számára alapvető jelentőséggel bírnak. De örülök indítványaiknak, figyelembe veszem őket, még az is elképzelhető, hogy bizonyos dolgokban még közös megoldásra is jutunk. Amit Köztinger kolléganő mondott, főleg a 3 és a 4-es pontban, nyitott vagyok, örülök annak, hogy tovább építkezhetek ezekre a dolgokra. Tehát örülök Dartmouth úr neve egy rossz néven, a Köztinger asszonyal folytatott megbeszélésemre még nagyobb örömmel tekintek. Emilio Menendez. Emilio Menendez. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen nem eljárási kérdésről van szó, hanem a brit kollégának tett udvariassági gesztusról. Ha jól értettem, ön spanyol munkanélküliségről beszél, 24%-ot mondott? 18 és 24 év korúak között a munkanélküliség 33%. Igen, értem. Ehhez azt szeretném hozzá tenni, hogy a spanyol munkanélküliség az nem csak Spanyolország számára, hanem egész Európa számára örömteli módon nem ettől a dimenziótól függ, hanem más okoktól, bár az ön véleménye természetesen tiszteletben tartandó, Mindenesetre szeretném elmondani, hogy egyetértek azzal, hogy mi hogyan érezzük itt magunkat. Én spanyol származású európai polgárnak érzem magam, ennyit szerettem volna mondani. Well, calendar. Határidők. Módosítók benyújtásnak a határid ideje. Huszonkettedikén délután hatkor. kor Átérünk a 12-es pontra, hiszen a 11-esre most nem foglalkozunk. EU és Kanada közötti kereskedelmi kapcsolatok. Állásfoglalási indítvány tervezett megvitatásáról van szó. Én vagyok a, az előadó. mindenki a dossziájában megtalálja az állásfoglalási indítványtervezetet. Egy delegációnk fog látogatóba menni Kanadába, ezért arról állapodtok meg, hogy készítünk egy állásfoglalást az EU-Kanada kapcsolatokról, és így szóbeli kérdést tettünk fel az utolsó ülésen a bizottságnak. Eredetileg a tanácsnak is fel akartunk tenni egy szobeli kérdést, de mivel a bizottság a tárgyaló partner a kereskedelmi megállapodások tekintetében, javaslom, hogy a bizottságnak tegyük fel a szobeli kérdést, és ez az állásfoglalással együtt elégséges kell, hogy legyen. Mindenki megkapta a dokumentumot. Sajnos csak angolul. A folyó tárgyalások egy átfogó gazdaság és kereskedelmi megállapodás tekintetében Kanadával már nagyon előre haladott fázisába jutott. Az ambíciós szint tekintetében meghaladja akár az EU, akár a Kanada által eddig uh, aláírt hasonló megállapodásokat. Jelentős előrelépés történt a tárgyalások során. Mindkét fél célja hogy lehetőleg már az évvége előtt alá lehessen írni a megállapodást. Az állásfoglalás indítvány tervezetben szerepelnek a legfontosabb témák, piaci hozzáférés javítása, főleg szolgáltatások és közbeszerzés területén, beleértve a szövetségi alatti szintet, vagyis ezek a kanadai megyék, aztán a szellemi tulajdonjog védelme, foglalkoztunk azzal is, hogy legyen egy fenntartható fejlesztési, fejlődési fejezete a megállapodásnak. Előadóként szeretném meghallgatni a véleményüket, és megnyitom a vitát. Discussion. who is willing to... Ki szeretne hozzászólni? And start the discussion? Kinek van véleménye? Bizottság? Szakbizottsági tagok? Does this mean that you agree completely? Ez azt jelenti, hogy teljesen egyetértenek velem. Peter Stars néppárt. Köszönöm, elnök úr! ilyen sokan kértek szót, ez egy kicsit csodálkozott látom. A kérdés fontos számunkra, már közeledik a lezárása a folyamatnak, mindannyian figyelemmel követjük a tárgyalásokat, és remélhetőleg ez valóban az évvége előtt lezárásra kerül. Reméljük, hogy ez még mindig megvalósítható, és még mindig lehetséges. A jelentés korrekt, egy sor általános téma szerepel benne, néhány aggály, amelyet legyetértünk. Igazából várunk a kollégák részéről inputokat. Esetleg amennyiben lehetséges, még egy kicsit szeretnénk majd javítani ezt az állásfoglalás tervezetet. Főleg az lesz a célunk, hogy előzzük meg, hogy elronthassák ezt a dokumentumot. Ezzel bizonyára ön is egyetért. Minden esetre az alapok jók, és uh, majd néhány pozitív uh, inputtal fogunk élni az általában a tárgyalásokkal kapcsolatban, és ahogy mondtam, reméljük, hogy még évvége előtt sikeresen lezárnak a, lezárulnak a tárgyalások. Köszönöm. ECR, rövid leszek, elnök úr. Néhány módosító indítványt fogunk benyújtani, csak szeretném tudni, hogy mi a határideje a módosító indítványok benyújtásának. Március 21-e dél. Uh, Az előbb említettem a fókákat. Úgy gondolom, hogy a, ennek a szövegeknek a megfogalmazása kicsit finom. Nem hiszem, hogy a partnereknek a VTO szinten kellene harcolni a bizonyos témákban. Talán ezt az aspektust egy kicsit, kicsit lehetne javítani. Várjuk akkor a módosító indítványt erre vonatkozóan. Más megjegyzés? Akkor a módosító indítványokat majd megbeszéljük. Határidő. Elfelejtettem, hogy a bizottságot is meg kéne, hogy hallgassuk. De még időben vagyok. Nincs megjegyzés. Egyszer, tessék. Elnök úr, egy rövid megjegyzésem lenne ehhez a témához, de a multinacionális szervezetek témájához is kapcsolódok. Rövid megjegyzés. Kanadával kötendő megállapodásról beszélünk. Az EU blogban foglalkozik az ENSZ BT-ben a kanadai kérdésekkel. Nem hiszem, hogy ez egy jó kiinduló pont a baráti kapcsolatokhoz, és nem hiszem, hogy az EU ilyen megközelítést kell, hogy alkalmazzon. A nagyon sok a Commonwealth-i kapcsolat az Egyesült Királyság részéről ugyanaz a királynőnk, és történeti kapcsolataink vannak. Ezért szerintem kicsit ellenséges lenne, hogyha az EU blogban foglalkoznak Kanadával e tekintetben. És ez nem jó kiindulási pont, hiszen mindannyian jó kereskedelmi kapcsolatot akarunk kialakítani Kanadával, de ez nem jó kiinduló pont. Sajnálatosnak tartom ezt, köszönöm. Igen, a kanadaiak ezt nem tekintik akadálynak, hogy így folytassák a tárgyalásokat. Akkor a ö, nyilvános részét az ülésünknek lezárjuk. Most ö, zárt ülés következik. Koordinátori ülés. Kérde, kérek mindenkit. Ö, akinek nincs joga részt venni a koordinátor ülésen, hogy hagyja el a termet. Minél előbb.